álló idő egy óra. Az első vita témája Dél-Afrika, sztrájkoló bányászok lemészárlása. Az első felszólaló de Kaiser asszony egy percben. No. Merci, monsieur le... Köszönöm, elnök úr, a szót. Nem tragédia történt, hanem mészárlás. Ezért akartam ezt a címet meghagyni, mert uh, tulajdonképpen amikor uh, 78 uh, sebesült, 34 halálos áldozat van a bányászok körében, akkor ezt mészállásnak nevezem. Nos, ami minket tényleg zavar, az az, hogy baráti országról van szó. Baráti országról, amely nagyon sokat harcolt az apartheid ellen, és Dél-Afrika mostanáig modellértékű volt. De még azon országokkal is, amelyek baráti országok, amelyek modellek, az igazság hangján kell szólnunk, és remélem Zuma elnök úr meg is értette. És most már próbálja kideríteni az igazságot. Bár elég rosszul indult ez a folyamat, mert azok, akik bányászok voltak, és az elfogadhatatlan munkafeltételeket védték, azokat is gyilkossággal vádolták. Tehát elég rosszul indult ez a folyamat, de végül is beindult. Gyakorlatilag az afrikai országokkal való kapcsolatunkban nagyon meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi a vállalati szociális felelősség azok vonatkozásában, akik ott dolgoznak, úgyhogy ezért vagyunk felelősek, azért, ami történt Afrikában. Következő felszólaló Kill Nielsen asszony másfél percben. Kedves kollega, Mindannyian egyetértünk abban, hogy egy ilyen ö, nyilvánvaló erőszakot el kell ítélnünk, és ilyen ö, ö, erőszakot, amely Afrikában tapasztalható. Szeretném hangsúlyozni azt a tényt, hogy Dél-Afrika gyakorta modellje volt a demokráciának, és ma meg kell ragadnunk az alkalmat, hogy teljesen pártatlan igazságot szolgáltassunk, és ragaszkodjunk a, a jogok tiszteletbetartásához az augusztus 16-ai tragikus eseményekre rá kell mutatnunk, de ugyanakkor el kell ítélnünk azt is, hogy az apartheidből örökölt alapokon történnek a dolgok Dél-Afrikában, ami gyakorlatilag jóra nem vezethet. Nagy az ásványkincsekben való gazdagság Dél-Afrikában, de ugyanakkor óriási a szegénység az apartheid változásával szociális egyenlőtlenségek alakultak ki, sőt, egyre nagyobbak, és új gazdasági apartheidről beszélhetünk. A természeti források megosztása továbbra is kulcsfontosságú kérdés Afrikában, és a multinacionális cégeknek fel kell vállalniuk felelősségüket a jelenlegi konfliktusban. Ezért Európának másfajta gazdasági és emberi fejlődést kell támogatni ebben a régióban nem szabad olyan bányászati termékeket importálni, amelyek nem tartják tiszteletbe például a környezetvédelmi és az emberi feltételeket. Dél-Afrikában és az egész világon a demokrácia nem csak szabad választásokat, hanem szociális igazságosságot is kell, hogy jelentsen. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Tennok úr, egy percben, one minute speech. Évszedek óta véget ért a Departheid, és megtartották az első demokratikus választásokat Dél-Afrikában, és nagyon nagy előrelépés történtek azóta ebben az országban. Afrika legnagyobb gazdaságaként haszonélvezője a nyersanyagok ára emelkedésének, különösen az arany fordítható, de vezető szerepet játszik. Afrikában sajnos nem Zimbabében, szomszéd, a szomszédos országban. Ugyanakkor a dél-afrikai rendőrség fellépése mutatja az ország instabil állapotát. Nincs megfelelő képzés és eszközrendszere a rendőrségnek, nincsenek például vízágyúi. Igazi vizsgálatra van szükség, nem szabad a bűnösöket elengedni. A frakcióm támogatja és együtt ér azokkal, akik meghal meghaltak, illetve a túlélőkkel, családjaikkal, és azok szerencsére a rendőrség nem vádol már áldozatokat gyilkossággal. Az ANC volt vezetője kormány ellenes úszításra használja ezeket az eseményeket. Nagyon fenyegeti ez a dél-afrikai törékeny demokráciát és a teljes térség stabilitását. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sajnos egy hibát követtem el, és megcseréltem a sorrendet Verziát asszony következik másfél percben. Je, je ne vais pas vous... Nem haragszom, elnök úr. Hölbert a Góe harmadik helyen szerepelt, úgyhogy semmi gond. Nos, az apartheid végével és Nelson Mandela uralomra jutása óriási reményt keltett az egész világon. De ma az emancipáció még messze nem igaz Dél-Afrikában. Évek elteltével Dél-Afrika a globalizáció sorába lépett, de milyen áron? A dél-afrikaiak több mint 50%-a kevesebb, mint 8%-ából él az ország bevételének azt hiszem nem kell elmagyaráznom, hogy hol vannak a fehérek és a feketék. Úgyhogy létezik a gazdasági apartheid. Mindez a bányákban, ahol összejöttek a feketék és a fehérek, és elkezdtek sztrájkolni. A délafrikai rendőrség erőszakkal lépett fel, és több tucat halálos áldozatot követelt mindez, Nyilván a bányászokat sújtotta mindez. A politikai hatóságok és Zuma elnök úr azóta úgy tűnik fellépett. Ennek csak örülhetünk, és ezt üdvözölhetjük. És támogathatjuk ezt a folyamatot. De ne felejtsük el, hogy nem csak elszigetelt eseményről van szó. Több mint 858 halálos áldozatot követelt a rendőri áldozat. Remélem, hogy a megszavazott dokumentum segít majd a változtatásokban. A következő felszólaló Posselt úr egy percben. Herr Präsident! Elnök úr! Nagyon hálás Igen, hálás vagyok, hogy napirendre tűzzük ezt a vérengzést, és ez valóban szerepeljen a címben is és a szövegben is kellene szerepelnie, és nem csak a címben ennek a kifejezésnek, ezért örülök, hogy ilyen világosan kifejtette. És a dél-afrikai fél ne tévedjen ebben, ennek a parlamentnek világos egyértelmű pozíciója van. Támogatni akarjuk Dél-Afrikát számunkra, ez egy fontos partner. Ez az ország az apartheid alatt rettenetesen szenvedett, és európaiak demokratáknak volt ott némi felelősségük is ebben, de napjainkban arról kell gondoskodni, hogy a demokrácia és a jogállamiság ebben az országban ne fulladjon be. És vannak jelek arra, hogy itt a vérengzés során nem valamiféle kivételes egyedi eset történt, és nem baleset történt, hanem egy szisztematikus visszafejlesztéséről beszélünk a demokráciának, és fontos mondatot kell mondani, figyeljünk az elején. Ez legyen a jelentősége ennek. A szerzők sorában utolsóként Krisztina Oliand asszony következik. Egy percben. Thank you, President. Opening fire to striking Köszönöm, elnök úr. 34 ember legyilkolása, 78 megsebesítése augusztus 16-án tragikus esemény volt Dél-Afrikában. Óriási hibát követtek el az értékelésben, ez megmozdulásokhoz vezetett, és nem sikerült kompromisszumra jutni. A szakszervezetek és a Londman bányászati cég végül is megállapodást kötött a múlt héten, és a gyilkosságokról független nyomozás indult be. Azonban még mindig nem sikerült a szociális igazságot megteremteni, amit a munkások és a bányászok váltak. Minimális szociális munkavállalási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 ország, a legfejlettebb ország, és pozitív befolyással élhetne a szomszédos országokhoz. A fedett országok között nehéz ugyanakkor ugyanilyen veszélyes országot találni, mint amilyenné vált az elmúlt évek során. Az emberek próbálnak elmenekülni a bizonytalanságból, főleg azok, akik az apartheid áldozatai voltak. A marikánai tra- tragikus események ö, nem csak azonnali bűnösöket kell, hogy állítsanak, hanem az erőszak kirobbanásának okait is fel kell derítenie. Paradox módon a szegények és a gazdagok közötti különbségek egyre nőttek az apartheid vége óta, mert a nem megfelelő politika következtében ez az ország populizmus áldozatává válhat, nem szeretnénk ezt. Köszönöm. Úr szólal fel egy percben. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Tenok úr mondandójával azonosulni tudok ezúttal, valóban összetett kérdéshez, és habozás nélkül nélkül el kell ítéljük a 34 bányász megölését. Komplex ez a helyzet azonban, a rendőrséget támadták, más bányai dolgozókat is fizikailag bántalmaztak a rendőrség fellépés előtt, úgyhogy ne hamarkodjunk, ne hamarkodjunk el a ítéletünket. Zuma úr kormányát, kormánya azt hiszem helyes lépéseket tett most azzal, hogy elindította a vizsgálatot, várjuk meg a vizsgálat végét, ám mindenképpen foglalkozni kell az alapokokkal a tragédia mögött. Gazdasági, társadalmi válság és okok vannak a dolog mögött. Ahogy Henok úr is mondotta, hozzá kell hozzá is, hogy a rendőrségnek legyen a kapacitása ahhoz, hogy fellépjen, dél-afrikai partnereken kell együttműködnünk. Én azért nem írtam alá ezt az anyagot, mert szerintem a ö, tömeggyilkosság vagy mészárlás a címben nem helyén való. Szerintem ez megelőlegezi a vizsgálat eredményét, egy szubjektív kifejezés, nem helyén való, hogy a címben ezt alkalmazzuk, ezért nem támogatom. A Szabadság és Demokrácia Európája képviselőcsoport nevében Páska úr következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, biztos asszony, a hihetetlen szegénység, a szociális egyenlőtlenségek, amelyekről itt beszélhetünk, kevesen vannak gazdagok és sokan szegények természetesen, és ez Dél-Afrikában óriási szociális feszültségeket okoz. A Marikana bányában történt események erre mutatnak rá idén augusztusban. Itt brutálisan léptek fel a rendőrök a bányászokkal szemben, ez több tucat halálos áldozattal járt és sebesültekkel is, ami ahhoz vezetett, hogy máshol is tüntetni kezdtek a bányászok. Azt kell, hogy mondjam, hogy a társaság, a cég nem tudta megoldani a problémákat, nem tudott tisztességes munkafeltételeket biztosítani a munkatársainak és itt látnunk kell a multinacionális társaságok felelősségét is ilyen esetekben, hogy megfelelő munkafeltételeket teremtsenek. Szükség van egy független vizsgálatra és kárpótlásra, ez a minimuma annak, amit el kell várnunk ebben az esetben. Az Egységes Európai Baloldal részéről Murphy úr következik. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. A nemzetközi médiákban szándékosan akarták összekeverni ezt a kérdést. Gyakorlatilag komplikált és szakszervezetek közötti kérdésről van itt szó, ezt akarták mondani. Egyáltalán nem komplikált ez a dolog, teljesen jogos sztrájkról volt szó, magasabb bérekért, jobb munkakörülményekért a rendőrök ezt elnyomták, voltak olyanok, akiket lelőttek, és aztán ö, biztonsági őröket is ö, megöltek. Ö, gyakorlatilag azt mondták, hogy ez előre megfontolt dolog volt, és hát aztán végül is bizonyos vádaktól elálltak, de ez is azt illusztrálja, hogy Zuma hogyan vezeti az országot. Gyakorlatilag a, az NUM volt vezetője, aki az ENC mostani vezetője, gyakorlatilag az egyik fő részvényese ennek a cégnek. 19,9 milliós a jövedelmük, amikor az emberek sokkal kevesebbet keresnek. Egy icipici elit óriási pénzeket keres, a zöme az embereknek pedig óriási nyomorban éj. A következő csúcson, ahol Zuma elnök is ott lesz, a szolidaritási mozgalomhoz csatlakozni fogok, hogy csatlakozzunk a bányászokhoz. Köszönöm. Köszönöm szépen, most három bejegyzett felszólalónk van. Ferhelyen asszony az első a néppárt részéről egy percben. Igen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Az erőszakos tüntetések az eseményeket megelőzően, ahol már tizen meghaltak, aztán 6-án, augusztus 6-án, amikor a rendőrség összecsapott a sztrájkoló munkásokkal, itt már 34 ember halt meg, és 78 akár súlyos sérült is volt. Ez az apartheid vége óta a legsúlyosabb túlkapás volt Dél-Afrikában. Egy ilyen eszkalációt el kell ítélnünk. A megelőző nyugtalanságok és az események is az óriási szociális feszültségekre vezethetők vissza ebben az országban. Ez mindenképpen arra készített bennünket, hogy foglalkozunk az okokkal. Látni kell, hogy egyébként egy jobb válságmenedzsmentre is szükség van, főleg a biztonságért felelős erők esetében, mivel nincs megfelelő bizalom a biztonsági erőkkel szemben, ez csak a legnagyobb transzparencia és tisztességes bírósági eljárások útján lehet megszüntetni, de az információs ö, hiány is a nagypártok esetében komoly problémát jelent. Sokan tartanak attól, hogy nagy a korrupció. A dél-afrikai kormánynak ezért megfelelő lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a súlyos hatásokat, kihatásokat, hatásokat és az okokat is egyértelműen kezeljék. Jobb képzésre van szükség, eszkalációs tényleg van szükség, jobb keretfeltételekre van szükség, a szociális partnerek vitáinak kezelésére is szükség van. Ez a legfontosabb feladat, amit, amin, az, amiben támogatnunk kell a dél-afrikai partnereink. Köszönöm szépen a következő felszólaló a szocialista frakcióból, Jakonszári asszony. Thank you very much, sir. Köszönöm szépen. A friss fejlemények Marikánában nem tekinthetőek elszigetelt incidensnek, és nem tekinthetjük a, az apartheid vagy a gyarmatosítók örökségének, hanem arról szól, hogy nagyon mélyen megosztott a társadalom, és a bányászok nagyon elégedetlenek helyzetükkel. Úgyhogy arra kell sürgessük dél-afrikai partnereinket, hogy biztosítsák azt, hogy betartják ígéreteiket, amelyeket saját népüknek tettek, és megtesztek mindent annak érdekében, hogy a társadalomban szétnyílt gazdasági ollót kezeljék. A dél-afrikai társadalom nehézségei, a óriási szegénység, a munkaügy kérdése, a munkanélküliség problémái kezelésre szorulnak. Dél-Afrikának súlypotot kell váltania, jó szakpolitikai elemzésre és tervezésre van szükség, valamint ennek végrehajtására, ahogy Kimput elnök afrikai látogatása során hangsúlyozta is. Ida úr következik egy percben. Ca și alți colegi, sunt evident îngrijorat de situația din Africa de... Igen, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim, engem is aggaszt a dél-afrikai helyzet és az az erőszak, amely ott alkalmazásra került a sztrájkoló bányászokkal szemben. Természetesen a dél-afrikai bányászok sztrájkjogait méltányolni kell. Másrészt fel kell tenni azt a kérdést is szerintem, hogy nem vállalnak-e túl nagy kockázatot olyan értelemben, hogy csapdába lépnek. Ezt Malema vezető állította fel, aki állítólagos tárgyaló volt tulajdonképpen, de félrevezette őket. Ugyanis az illegális általános sztrájkra való felszólítás az összes dél-afrikai bányában azt gondolom, hogy az erőszakos fellépésre való felszólítás is egyben. Ez természetesen ahhoz vezetett, hogy mozgosították a hadsereget is, és a biztonsági erőket. Abban bízom, hogy az észszerűség, a józan ész és az általános jó célok győzedelmeskednek. Köszönöm szépen. A Catch the Eye keretében Kelly úré a szó egy percben. Thank you, Mr. President. Köszönöm elnök úr a szót. Ahogy elhangzott, ez borzasztó ö, tragédia. 34-en meghaltak, 78-an ö, megsérültek, beleértve a rendőrtiszteket is. A legfontosabb dolog az, hogy hogyan legyen átmenet a kulturális erőszakból egy demokratikus helyzetbe. Ezért talán úgy kellene megvizsgálnunk ezt a helyzetet, ahogyan ezt tettük más országokban is. Mindamellett mellett minden egyes emberi élet szent, és minden egyes haláleset itt gyilkosságnak számít, aki ezt megteszi, el kell ítélni. Magas szinten a kormánynak segíthetünk annak érdekében, hogy a közös értékeket igazságosan osszák el Dél-Afrikában. Aztán az üzleti közösségekre is koncentrálhatunk, hogy a nagyvállalatok szociális felelősségüket felvallálják. De ugyanakkor a nemzetközi szakszervezeti mozgalom is segíthet, hogy a rivális szakszervezetek megpróbálják a megfelelő normákat képviselni. Most Korina Kretyó asszony következik egy percben. la mina de platină americana este cel mai sângeros incident de acest fel de la... Ez a vérengzés vagy mészárlás, amire itt sor került, a Marikana bányában. Nagyon sajnálatos esemény. Másrészt meg kell jegyeznem azt is, hogy a megkezdett vizsgálat a 34 bányász halálával kapcsolatban úgy kellene, hogy kezdődjék, hogy először a rendőrök szerepét vizsgáljuk. 34 vagy több mint 200 bányászt tesznek felelőssé azért, hogy a kollégáik meghaltak. Itt az ideje, hogy az Afrikai Nemzeti Kongresszus figyelmét felhívjuk arra, hogy miért is indult valamikor jobban éljenek az emberek Dél-Afrikában. Szóval következik. Egy percben. Kétoksia, puhemies. Et... Köszönöm szépen, elnök úr. A dél-afrikai újdonságok, új hírek, amelyeket eh, kaptunk eh, augusztusban, sokkot jelentettek számunkra. Hogyan fordulhat elő ilyesmi? Egy eh, békés tüntetés, vagy akár sztrájk így végződjék, hogy a rendőrök az emberek közé lőnek. Úgy vélem, hogyha amikor láttam a képeket, azt hittem, hogy ez nem lehet igaz. Az eddigi hírek tulajdonképpen pozitívak voltak Dél-Afrikából az elmúlt időszakban. Meg kell gondolnunk, hogy mit tehetünk. Szerintem az EU-nak meg kéne követelnie, hogy erről a témáról, vagy komoly vizsgálat, mélyreható vizsgálat folyjék, de az EU nem csak követeléseket kell, hogy támaszon, hanem többet is kell, hogy, adjon. Eston asszonynak segítséget kéne nyújtania, hogy javuljanak az ottani munkafeltételek. Segítenünk kell abban, hogy megvizsgálják, mi a teendő. Ság nevében Vasilió biztos asszony következik. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők! Eston főképviselő asszony Dél-Afrikában járt, éppen néhány nappal Amerikana bányai tragédiát követően. A tragédia nem csak Dél-Afrikát érintette, világszerte sokan kísérték figyelemmel a drámai fejleményeket, kifejeztük együttérzésünket az elhunytak hozzátartozóinak. Eston asszony megvitatta mélységében a helyzetet azokkal a dél-afrikai tisztviselőkkel, akikkel találkozott, közöttük az ország külügyminiszterével, és dr. Szuma belügyminiszterrel, vagy, illetve az újonnan megválasztott Afrikai Uniói elnökkel. Üdvözöljük azt, hogy Zuma elnök kijelölt egy vizsgálóbizottságot teljes hatáskörrel, és egy tárcaközi bizottságot állított fel, hogy amerikánai halálesetek kérdésével foglalkozzon. Eston mondja, kifejteti afrikai partnereink előtt, hogy az EU nagyon nagy érdeklődéssel és figyelemmel kíséri a afrikai hatóságok vizsgálatát és lépéseit. A Zuma elnök által felállított bizottságot a legfelsőbb bíróság, felleviteli bíróság volt elnök, egy, egy nyugdíjazott jogász vezeti. Ez jó jel. A Zumát urát, aki nevezett tárcaközi bizottság pedig támogatást nyújt az elhunytak családjának, családjainak, és igyekszik megoldásokat keresni a, általában a bányaipar instabilitását orvoslandó. Nem volna helyén való, ha megjelölegeznénk már most a vizsgálóbizottság működésének eredményeit, ám azt mondhatjuk, hogy nagyon fontos, hogy megvizsgálják a kiváltó okokat is, meg az események pontos körülményeit is. Köszönöm. Éppen hat állásfoglalásra irányuló indtványt juttattak el hozzám a vita lezárásaként. a vitát berekeztem az indtványokról a szavazást a vitákat követően ejtjük meg. a következő vitánk témája a rohingya muzulmánok